polgárai harma, olyan harmadik országok polgárok, amelyek a határátlépés során vízum kötelezettek. Az előadónak adok szót. Hvala, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Tisztelt bizottsági alelnök úr, Baró úr, az Európai Parlament támogatja a nyugat-balkáni országok vízumkötelezettségének megszüntetését. Ez a fő üzenet, amely a jelentésünk előkészítését is előidézte. Köszönöm mindenkinek, aki segített, köszönöm a tanácsnak, a bizottságnak, köszönöm a jó együttműködést, hiszen ez jelentette a további együttműködés jó alapját különösen ugye a Lisszaboni szerződés hatályba lépése szempontjából is jelentős ez. A vízum kötelezettség túl hosszú ideig szigetelte el a nyugat-balkáni országokat. A nyugat-balkáni országok fiataljai nagyon keveset tudnak Európáról, annyit, mint Amerikáról. Európáról mindent az internetről, és a tévéből tudnak. Én Szlovéniából jövök, el kell, hogy mondjam, éppen ezért, hogy a szlovén elnökség 2008-ban a vízum könnyítés, vízummentesítés folyamatát bevezette. Üdvözlöm a bizottság javaslatát, hogy bekívánnak vezetni Szerbia, Montenegro és Macedónia volt Jugoszláv köztársaság szemszögéből vízummentességet. Így ezen országok polgárai vízummentesen utazhatnak be az Európai Unióba december 19-től kezdve. 2010. január 1-e logisztikai szempontból jelentene nehézséget, mivel ezen országok polgárai karácsonyra éppen ugye hazautaznak, vagy vissza. Éppen ezért a, ez a vízum mentesítés úgy gondolom, hogy a regionális együttműködést, kulturális, szociális hidak építését is elősegíteni. Ezen három ország szempontjából a vízum mentesítés nagyon jó lépés, azonban további országoknak is segíteni kellene olyanoknak, amelyekre ez a vízummentesítés még nem vonatkozik. Éppen ezért biztosítani kellene ezen országok számára is a vízummentességi programban való részvételt, amelyre megfelelnek a feltételeknek. Konkrétan Albániáról és Bosznia-Hercegovináról beszélek. A helyzet csak romlik, hogyha ezen országok szomszédainak polgárai vízummentesen utazhatnak, ők pedig nem. Egyértelmű üzenetet kell tehát közvetíteni az, állampolgárok felé, a kormányoknak el kell végezni a munkájukat, nekünk pedig gondoskodnunk kell arról, hogy ne legyenek szükségtelen akadályok. Ez a javaslat élvezi. A külügyi bizottság és a Libe bizottság támogatását is. Holnap is szót fogok kérni, és ismertetni fogok egy javaslatot, amely az összes nyugat-balkáni ország számára a vízummentességet taglalja. Holnap szavazunk erről, holnap szavazunk a Zoom liberalizációról Szerbia, Montenegro és Fajrom vonatkozásában, ugye ez 19-el kerül bevezetésre, mint már mondottam. Szavazunk arról is továbbá, hogy a vízummentesítést Albánia és Bosznia-Hercegovina számára is léptessük hatályba, amint lehet. Azt szeretném, hogy egy konkrét dátumot tűzzünk ki Bosznia-Hercegovina és Albánia számára is. Tudom, hogy ez nem egyszerű, és tudom, hogy a vízummentesség e két ország számára is akár hatályba léphetne nyárig. Ugye Koszovót sem szabad elfelejtenünk. Az Európai Unió politikai felelősséggel bír a vízum liberalizáció területén, és várom az Európai Parlament támogatását. Köszönöm. Elnök. Koráca Bild asszony, ügyrendi kérdésben? A svéd elnökség sajnálatos módon miniszteri szinten nem képviselteti magát, bár szerettek volna jönni, nem hívták meg őket. Azt mondták, hogy nincs rájuk szükség. Felhívnám a figyelmét mindenkinek, hogy a svéd elnökség mindig is támogatta a nyugat-balkáni vízumliberalizációt a kezdetektől fogva. Tudom, hogy Tanya kollégám is egyetért velem, köszönetet kell mondanunk nekik, hiszen köszönettel tartozunk azért a közös nyilatkozatért, amit a parlament és a tanács fogadott el közösen, a bizottság támogatásával, ez elég egyedi dolog. Magyarázatot szeretnék kapni, és szeretném, hogy szerepeljen a jegyzőkönyvben, hogy a miniszter nincs itt, mert nem hívták meg. Köszönöm szépen. Arról tájékoztattak, hogy meghívták a svéd elnökséget, időpontbeli nehézségük volt, ezért nem tudtak itt lenni. Baró biztos úr, tessék! Oui, euh, madame la présidente, je fais Köszönöm szépen. Csatlakozom a Bild asszony által elmondottakhoz. A svéd elnökség igenis aktív szerepet vállalt ebben az eljárásban Ahogy elhangzott már a képviselőasszony részéről is, nagyon sok állampolgár, különösen a fiatalok, jó lenne, hogyha kapcsolatokat tudnának építeni Európában. Ugye ezek a fiatalok, nyugat fiatalok gyakran Európát nem is ismerik igazán. Egy történelmi jellegű vitának kell itt lebonyolódnia. Üdvözöljük mi a bizottság részéről ezt a javaslatot és a parlamentben ennek jó fogadtatását is. Mindannyian tudjuk, milyen jelentőséggel bír ez az egész, hiszen az összes polgárt érinti ez a kérdéskör ezekben az országokban. Értem a parlament álláspontját, és ezen összefüggésben hadd mondjam el a következőket. Meg tudom erősíteni a bizottság azon szándékát, hogy szorosan nyomon kövessük az egész folyamatot, a kritériumoknak történő megfelelést az érintett országok részéről. Macedónia volt Jugoszláv köztársaság, helyzetét már ugye pozitívan értékeltük. Szerbiával, Montenegróval kapcsolatban is pozitívak a dolgok, voltak szolgálati utak a bizottság részéről, tagállami szakértők részvételével, és ennek keretében belül is megerősítésre került, hogy a menetrend kritériumainak megfelelnek. Albánia és Bosznia-Hercegovina vonatkozásában a következőket tudunk el, tudom elmondani. Itt is hasonlóképpen járunk el sikerült előrelépést tenni az elmúlt hónapokban. Bosznia és Albánia azonban még nem jutott az ütemtervben meghatározott lépések végére. Elhangzott a képviselőasszony részéről azonban, hogy nagyon bátorító ez az ország számára, az érintett országok számára, hogy látják azt, hogy a szomszédjaik már megkapták a vízummentességet, tehát ez őket is ösztönzi a további lépések megtételére. Én elmondhatom, hogy minden tőlem terhetőt megteszek annak érdekében, hogy Albánia és Bosznia-Hercegovina is mielőbb megkapja a vízummentes státuszt. Minden tőlem telhetőt megteszek tekintettel a Lisszaboni szerződésre és a vízumpolitika intézkedéseire, hogy tovább segítsem elő a párbeszédet ezen a területen. Minden más megközelítés igazából csak zavart okozna, és nem jelentene pozitív változást. Hiú reményeket keltene, ha máshogy járnánk el, és, mint már mondottam, zavart okozna a reform területén is. Albániát és Boszniát az egyes mellékletben szeretnénk megtartani, és megerősítjük még egyszer, hogy az Európai Unió kötelezettséget vállal abban, hogy segítse az országokat, hogy mielőbb megfeleljenek a kritériumoknak, és hogy ők is mentesüljenek a vízum igája alól. A bizottság támogatja a közös politikai nyilatkozatot, melynek értelmében minél előbb át tudjunk lépni a vízummentesítés második ütemébe Albánia és mm, Bosznia-Hercegovina vonatkozásában. Elnök asszony, fontos kérdés ez, mivel rá tudunk mutatni a balkáni országok számára arra, hogy mennyire odafigyel a bizottság az ő tevékenységükre. Latford asszony következik a külügyi bizottság nevében. Három perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentésben támogatott javaslatot egy nyilatkozat is alátámasztja, de azt gondolom, hogy ez messzire mutat minden nyugat-balkáninak lehetőséget biztosít a szabad mozgásra. Nem egy jótékonysági akcióról van szó, és éppen ezért azt gondolom, hogy azok, akik szabadok és szabadon utazhatnak, kevésbé hajlamosak a befelé forduló nacionalizmusra, amely egy biztonsági fenyegetés. Ezen a héten nagyon sokat ünnepeltünk a berlini fal lebomlásának 20. évfordulóját. Azt gondolom, hogy ezeket a jelenlegi akadályokat nem lehet összevetni a fallal, és remélhetőleg a egymás kölcsönös megértés és a tolerancia erősödni fog. A Dayton megállapodás 15. évfordulójára remélem, hogy ezzel a javaslattal hozzájárulunk a folyamat előviteléhez. Gratulálni szeretnék Fajon asszonynak a kemény munkájához, és ahhoz, ahogyan az elmúlt két hónapban egyeztetett az árnyék jelentéstevőkkel. Én köszönetet szeretnénk mondani a tanácsnak, és különösen a svéd soros elnökségnek a munkájáért, annak érdekében, hogy a nyilatkozat megszülethessen, és a vízum mentesség bevezetése a Nyugat-Balkánon eh, mi hamarabb remélhetőleg bekövetkezik 2010 folyamán. Döntő fontosságú ez az intézkedés, és eh, instabilitást, eh, bizonytalanságot eredményezhet az, hogyha a cél dátum túl nem valósul meg a vízummentesség. És mi feladatot vállattunk a jelentésben arra, hogy egy vízum könnyítési és vízum megszüntetési roadmap-en dolgozunk Koszovó számára, amely hasonló lesz a többi nyugat-balkáni országhoz. Szeretnék reményemnek hangot adni, a Nagy-Britannia kormánya nem tagja a Schengeni térségnek, de ugyanezt az utat fogja követni hamarosan. Én egy kis ö, skizofréniát ér, érzek a Schengeni projekt kapcsán, hiszen brit képviselő vagyok, de természetesen nagyon jó dolog lenne mind az Európai Unió, iráni térség országai számára, hogyha az Egyesült Királyság mi hamarabb követné ezt a példát, és még egyszer köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, mondja az elnök, a frakciók képviseletében először Koraca Bilt asszonynak adom meg a szót két percben az Európai Néppárt képviseletében. A néppárt eltökélt a vízummentesség felgyorsításában minden nyugat-balkáni ország esetében, és 2010. júliusától szeretnénk ezt bevezetni. Montenegró, Szerbia és a korábbi Jugoszláv köztársaság Macedónia esetében is ugyanezt szeretnénk bevezetni. Bosznia, Hercegovina és Albánia egy fiatal generáció akiket bezártuk, bezárt, akiket börtönbe zártak, de csak akkor tudunk segíteni nekik, hogyha készek erre. Albánia és Bosznia, Hercegovina, illetve a hatóságok elmaradtak a feladatok megoldásában, és ez miattuk van mi hamarabb arra készítjük őket, hogy teljesítsék a feltételeket a vízummentesség bevezetéséhez, és tudjuk, hogy a bizottság ezt a folyamatot is igyekszik előmozdítani. Én nagyon szomorú vagyok amiatt, hogy három hónap tárgyalásainak gyümölcseként tudtuk meggyőzni a néppártot arról, hogy a szerződések értelmében tevékenykedjen. Ez annyira bonyolult, az Európai Parlament pedig nem törvény feletti tiszteletben tartom becsben tartott kollégáimat, de úgy érzem, hogy ez nem konstruktív magatartás, nincsenek rövid utak, és nincs abrakadabra, ami ezt a problémát érinti. Azért vagyunk itt, hogy a polgáraink számára eredményeket tudjunk felmutatni, és a Balkán polgárai számára a vegyes, kombinált átmeneti státusz nem megoldás, nem helyez nyomást sem a bizottságra, sem a tanácsra, és nem küld erőteljes politikai üzenetet sem. Végezetül pedig azt szeretném mondani, hogy Másfél éven keresztül követtem Szarajevó bombázását, és eltökélt vagyok ottani barátaim ügyei mellett. Köszönöm szépen. Morajes eh, képviselő, a szocialista frakció nevében másfél percre adom meg a szót, parancsoljon. Elnök asszony! 2008-ig, a szlovén elnökségig nem történt megfelelő előlépés, és a biztos a nyugat-balkáni országok esetében történelmi lépésként említette a vízummentesség bevezetését, és a Latford asszony is említette, ennek mind gyakorlati megfontolások állnak a háttelében. A szocialista demokrata frakció nevében Fajon asszony Köszönetet szeretnék mondani a nagyon kemény munkájáért, hiszen a vízum kényszer megszüntetése a Nyugat-Balkán országai esetében nagyon fontos lép lépés. Az árnyékjelentéstevőkkel, a tanácsos és a bizottsággal együtt született meg ez az eredmény. Mind a két oldalon profitálnak ebből az intézkedésből, és a roadmap kérdésében az alapvető reformok megvalósítása nagyon fontos ezen országok esetében, annak érdekében, hogy megfelelő vízummentességet lehessen megvalósítani. Remélem, hogy a ház támogatni fogja a jelentéstevőt. Ő a tanácssal egyeztetett és készített egy nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat Macedónia, Montenegró és Szerbia esetében is felvázolja a lehetőségeket, illetve Bosznia, Hercegovina és Albánia esetében, illetve Koszovó esetében is felveti a kérdéseket. Támogatjuk ezt a jelentést, és reméljük, hogy a ház többsége ezt támogatni fogja. Köszönöm szépen a zöld frakció képviseletében, Csak asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, először is csatlakozni szeretnék az előttem szólóhoz, és Fajon asszonynak, az Afetnek, Lutvold asszonynak, az itt a LIBE szakbizottságnak is köszönetet szeretnék mondani, és mindazoknak, akik árnyék jelentéstevők voltak. Azt gondolom, hogy sikerült egy javaslatot készítenünk. Egy követelést megfogalmaznunk a tanács és a bizottság felé, annak érdekében, hogy mindenki számára, teljes Balkán számára egy csomag készüljön, és ne hagyjunk ki ebből semmit, e, senkit. Én nagyon remélem, és Baró e, úr is elmondta azt, hogy mit gondol. Nagyon remélem, hogy ő a tanácsnál is keresztül tudja vinni majd azt, hogy Koszovó számára is megnyílhasson a vízummentesség, és Bosznia és Hercegovina, valamint Albánia számára az elkövetkezendő években ugyanez valósulja meg. Én jobban örülnék, ha ez már korábban bekövetkezhetne. Egy dolgot szeretnék tisztázni, természetesen a megvalósítás nagyon fontos. Úgy hallottam azonban, hogy Szerbiában még nem valósítottak meg mindent a bevezetéshez. Ő mind gondol el, azt gondolom, hogy nagyon fontos mindent megvalósítani. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, és nagyon remélem az elnök megszakítja a hozzászólót. A következő hozzászóló pakasszony, két percben adom meg a szót. Kedves kollégák, 20 évvel ezelőtt kelet országból, az én országomból bízom, illetve utazási szabadságot kaptak az emberek. Milosevic kockára tette a jugoszláv térségben élők életét. 2000-ben vízummentességet, utazási szabadságot szerettünk volna dél-európai országok számára. Tudom, hogy az EU ezt nem tudja egyedül megvalósítani. Nekünk a az aggodalmat kell leépítenünk a polgárok körében. A fiatal generációkról van szó, azokról, akik a vízummentességgel végre odautazhatnak, ahova szeretnénk őket látni. Én örülünk annak, hogy Macedónia, Montenegró és Szerbia, Bulgária, Bulgá, Szerbia polgárai megint szabadon utazhatnak de egy kis szomorúság is vegyül mindebbe Bosznia, Hercegovina és Albánia, valamint Koszovó még nem csatlakozhat ehhez a vízummentességhez. Nagyon reméljük, hogy azok a jelő, előrelépések, amelyeket Albánia maga mögött tudhat, decemberben a bizottság értékelni fogja. Bosznia-Hercegovinában sajnos még mindig vannak olyan politikusok, akik kevésbé foglalkoznak polgárok e, e, kérdéseivel, és csak azzal foglalkoznak, hogy ők vízummentesen utazhassanak. Remélem, hogy a jövő nyárig azonban az ügyüket is sikerül megoldani, és Barúr ebben segíteni fog. Hát nem szabad megfelelkezni Koszovóról sem, nem lehet Koszovó az egyetlen fekete bárány, bárány. Igenis vannak felelősségeink, eh, eh, Koszova egyedül nem tudja teljesíteni a feltételeket, nekünk segítenünk kell, és a vízummentesség egy eh, nagyon mélységesen is emberi igény, és köszönöm szépen, Baró úr. Következő hozzászólónk, Gönc Kinga, Köszönöm, elnök asszony európa az európai unió békeprojektként indult és történelmének leghosszabb békeidőszakát éli

hanem mihamarabb mindegyik ország csatlakozhasson a vzummentességhez. köszönöm. Köszönöm szépen. Buzutil úr nincs jelen, ezért a következő hozzászóló Boszkott asszony, Boszkurt asszony. Egy percben. Az Európai Parlament holnap szavaz majd a nyugat-balkáni országok vízumentességéről holnap. Nem minden ország jön figyelembe, tehát nem minden ország kapja meg január 1 a vízummentességet. Nagyon szerencsétlen dolog, hogy az Európai Bizottság javaslatában különbséget tesznek egy ország Bosznia-Hercegovina tekintetében, és horvát, szerb útlevéllel vízummentesen utazhatnak majd az emberek, és a bosnyák muzul muzulmánok lesznek az egyetlenek, akik eh, nem utazhatnak vízum nélkül. Holnap az Európai Parlamentnek lehetősége van arra, hogy egy üzenetet, egy jelzést fogalmazzon meg Bosznia-Hercegovina és Albánia számára. A kritériumok persze fontosak, és eh, a vízummentességhez bizonyos követelményeknek, kritériumoknak meg kell felelni de amennyiben a kritériumok teljesülnek, mi úgy gondoljuk, hogy azonnal minél gyorsabban a vízumentességet meg kell adni. A benchmarkokat teljesíteni kell, és az Európai Bizottságot felhívjuk arra, hogy Bosznia-Hercegovinát és Albániát is támogassa, hogy, minél, hogy abban, hogy minél előbb teljesíteni tudják a követelményeket. Köszönöm szépen, Zorán Táler a következő egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony! A vízumkényszer megszüntetése vagy nyugat-balkáni országok polgárai számára rendelkezik egy technikai dimenzióval, és ugyanakkor van egy nagy politikai jelentősége. Most ünnepjük, ünnepeltük a napokban a berlini fal leomlásának 20. évfordulóját. Podgoricában, Belgrádban, most karácsonykor végre ünnepeletik az emberek a vízumfal leomlását. Ez a fal sokáig emelkedett az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok között. Az ott élő emberek nem utazhattak szabadon, nem utazhattak úgy, ahogyan azt korábban megszokták, hiszen a volt Jugoszláviában nem volt vízum kényszer a jugoszláv állampolgárok számára. A vízumkényszernek súlyos következményei voltak, és most már valóban nagyon eljött az ideje annak, hogy változtassunk eh, ezen a gyakorlaton, és megszűnjön a vízumkényszer. Eh, Macedónia, Montenegro és Szerbia után ugyanígy majd Albániának és Bosznia-Hercegovinának is meg kell adni a vízummentességet, hogy az ott élők is megismeressék a világot, megismerkedhessenek más európaiakkal, és az Európai Unió beli tagságra is felkészülhessenek majd. Az Európai Parlament jelentéstevője vagyok Macedónia kapcsán. Nagyon sokan hívnak fel, keresnek meg a volt Jugoszlávia beli utódállamokból, és azt mondják nekem, hogy a szabad utazás, a vízumentes utazás egy lépés az Európai Uniós tagság felé. Gál asszony egy percben az első a spontán hozzászólók között. Uh

Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a balkáni államokkal kapcsolatban most már jó úton haladunk. A vízum könnyítéssel, a vízummentesség megadásával. Ez jelzi azt, hogy a megtett erőfészítéseket mi értékeljük. Ugyanakkor egy világos szabályozást meg kell tartanunk, és a szükséges követelményeknek meg kell, hogy feleljenek ezek az országok. Ennek kapcsán szeretném megköszönni Koratza Bild kolléganőm képviselőtársa erőfeszítéseit. Minden más megoldás egy olyan brüsszeli döntés lenne, amelyben feladnánk egy rendszert, és nem igazából járnánk el őszintén és tisztességesen, sem a balkáni országokkal szemben, sem pedig saját polgárainkkal szemben. Politikai jelzések nem egy európai irányelv vagy rendelet lábjegyzetébe kell, hogy szerepeljenek, hanem megfelelő megfogalmazást kell, hogy kapjanak. Köszönöm. Következő lesz szóló Lukacsevszka asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy a nyugat-balkáni államok polgárai szabadon utazhatnak majd az Európai Unióba. Ez megkönnyíti a kapcsolatok építését az itt élőkkel, javítja az üzleti klímát, a környezetet. De ne feledkezzünk meg arról, hogy keleti szomszédaink nagyon elszigetelődtek, és ezt a lehetőséget más országok számára is meg kell adnunk, egy úti tervet el kell kész, el kell, össze kell állítanunk, hiszen a vízummentesség megadása egy időigényes folyamat, ez egy folyamat, és ehhez arra van szükség, hogy a régión belül sok érintett működjön együtt. 2011-ben Lengyelország és Ukrajna közösen rendezik meg a futballvilágbajnokságot, tehát akkor különösen jelentősége lesz, hogy a keleti országok is vízumentességet kapjanak. Köszönöm szépen. Következő hozzászólónak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném kihangsúlyozni, hogy az emberek szabad államrása mennyire fontos, és ez egy alapjog. Csak szeretném megerősíteni én is azt, amit már többen elmondtak. A nyugat-balkáni országokban élők nagyon fognak örülni az új fejleménynek, amit én is üdvözlök. Ugyanakkor szeretnék arra is utalni, hogy ez a jelentés nem mond semmit egy keleti partnerségbeli országról, Moldáviáról vagy Moldováról. Ott is sok előrelépés történt a politikában, legalábbis meg kellene említeni a szövegben eh, Moldovát, hiszen a következő fal itt keleten húzódik Románia és eh, Moldávia között, és ezt nagyon sajnálatosnak kell tartanunk. Köszönöm a kezdi eljárásban is meghallgattuk a spontán hozzászólásokat, és most ismét eh, baró biztosnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, elnök asszony. És én is Szeretném megköszönni minden hozzászólónak az elmondottakat. Köszönöm azt, hogy részt vettek ebben az eszmecserében, és támogatták azt, hogy most először is három nyugati-balkáni országgal szemben szüntessük meg a vízumkényszert. Elhangzott az is, hogy nagyon fontos és hasznos a származási országok és az EU országok szempontjából is ez az új intézkedés. Fazson asszonynak, a raportőrnek külön nagy köszönetet szeretnék mondani. És még valamit hagy hangsúlyozza ki mivel ezeket a döntéseket már nagyjából meghoztuk pontosabban megszoktuk, meghoztuk eh, Montenegró, Szerbia és Macedónia esetében, de természetesen eh, nem szűnnek meg az erőfeszítések, eh, nem szűnik meg a segítségnyújtás Albánia és Bosznia-Hercegovina vonatkozásában sem. Ellátogattunk ezekbe az országokba is, és ha elfogadják gyorsan ezt az állásfoglalást, az is hozzájárulhat ahhoz, hogy további országok előtt, elsősorban Bosznia előtt is is megnyíljanak a kapuk, és Albánia előtt is, és persze Koszovóról sem feledkezünk meg. Nagyon köszönöm, biztos úr, Baró úr. És most még kettő percben Fazson asszonynak, a jelentéstevőnek adom el a szót. Köszönöm szépen valamennyiüknek a hozzászólást, ami bizonyította azt, hogy az Európai Unió határozottan támogatja a vízum liberalizációt az összes nyugat-balkáni ország számára. Nagyon sajnálom, hogy a svéd miniszter nem volt jelen, nagyon jól működünk vele együtt. Üdvözlöm a bizottság erőfeszítéseit. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy Bosznia-Hercegovina és Albánia esetében is felgyorsuljon ez a folyamat, és ezek az országok is, amint teljesítik a kritériumokat, remélhetőleg minél előbb, eh, talán jövő nyáron már szintén megkaphatják a vízummentességet. Mindenki üdvözölt ezt, és én is tudom, hogy mit ír elő a szerződés. A politika házában vagyunk, és a tőlünk telhető legjobb politikát akarjuk kialakítani. Üdvözöljük eh, Macedónia, Montenegro, Szerbia esetében eh, december 19-én megszűnik a vízumkényszer és reméljük, hogy Albánia és Bosznia-Hercegovina is követi ezt a három országot minél előbb, hiszen itt a fiatal generáció sorsáról van szó, és politikai felelősségünk az, hogy e, végigvigyük ezt a vízumliberalizációs e, folyamatot, és Koszovóiban élők e, számára is majd lehetővé váljon a vízummentes utazás. Köszönöm. Nagyon köszönöm, Fazson asszony és ezzel zárjuk ezt a napi rendi pontot, és holnap 11 órakor lesz a szavazás. Rátérhetünk a következő napi rendi pontra. Következő napirendi pontunk szóbeli kérdés.